vannak eh, elnöki bejelenteni valók. A tegnapi jegyzőkönyv hozzáférhető, ehhez van-e valakinek megjegyzése? Nem látok ilyet egyelőre, tehát ezt elfogadottnak minősítjük. Monsieur, vous avez une motion d'ordre. Van egy eh, ügyrendi, eh, uram? Nous vous écoutons. Hallgatjuk. Nos, Szeretnék egy személyes megjegyzést tenni. Néhány dolgok elterjedtek, amik nem felelnek meg a valóságnak. Cimerasszony támogatja azt a javaslatot, hogy napirendre tűzzük a xenofóbia és az erőszak ügyét. Ugye, és olyan elhangzott az arany hajnal tüntetett elmúlt héten, és ezzel kapcsolatban bizony hazugságok születtek. Ez egy jubileumi ünnepség volt, három görög hősről volt szó, akik meghaltak egy rendezvény, és betiltották ezt a rendezvényt egyébként, a kormány ezt betiltotta. Köszönjük, uram! A következő napi rendi pont a menekültügyi